egy kis napsütést is ide az esős Brüsszelbe. A demokraták és liberálisok frakciójától kaptam egy felkérést arra, hogy az Iparügyi, Kutatási és Energiaügyi Bizottságban Szilvána Koch Merin teljes jogú tagjává válik ennek a szakbizottságnak, Jorgo Kassimárkákis helyét veszi át ezzel kapcsolatban nincs senkinek megjegyzése, akkor ezt elfogadatnak tekintjük. Az utolsó